És a cél természetesen az, hogy felhasználó barát digitális belső piacot hozunk létre Európában. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm biztos úr a zár szavát, és ezzel a vitát befejezzük. A szavazásra holnap 12 órakor kerül majd sor, hölgyeim és uraim akkor a következő ülésünkre holnap kerül majd sor, 9 órakor kezdünk, 9-től 14 óráig fogunk dolgozni, és a program pedig az Európai Parlament weboldalán található. Végül pedig köszönetet szeretnék mondani azért, hogy ilyen sokáig kitartottak, köszönjük a tolmácsoknak a munkáját, és ezzel az ülést lezárom.